Az elnök. Kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. Ich erkläre das dann du, ja? Bitte, meine Damen Hölgyeim és uraim, kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. Okay. Megnyitom az ülést. Hölgyeim és uraim, mielőtt a holland elnökség tevékenységi programjához érnénk, egy ügyrendi kérdéssel konfrontálom önöket. Tájékoztatást kaptak arról, hogy az elnökök konferenciája határozott arról, hogy a belügyi és polgári jogok szakbizottságát meg felkéri a